Kedves kollégák, kolléganők, kérem, hogy foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet. Fél perc múlva kezdjük munkánkat. Ogłaszam wznowienie posiedzenia Parlamentu Europejskiego przerwane. Az Európai Parlament plenáris A július 8-ai ülést követően folytatjuk munkánkat. Mindenkit szeretettel üdvözlök a nyári szabadság után. Remélem, hogy mindenki eh, jól kipihente magát, hiszen sok munka vár ránk. Eh, néhány információt szeretnék közzétenni. Szeretném felhívni a figyelmüket Szakine Mohamedi Asjani asszony eh, esetére, akit halára ítéltek Iránban. A ma rendelkezésre álló információk szerint a legfelsőbb bíróság most felülvizsgálja ezt az ügyet.